Good afternoon, colleagues. Good Jó napot kívánok, kedves kollégák! Jó napot kívánok! A... Üdvözlöm a vendégeinket, és megnyitom a Regi Szakbizottság mai ülését. Megkapták a napirendünket, illetőleg napirend tervezetünket. Szeretném megkérdezni, hogy elfogadottnak tekinthetjük-e a napirendet, van-e valakinek eh, valamilyen megjegyzése a napirenddel kapcsolatosan kifogása? Nincs akkor elfogadottnak tekintjük a napirend tervezetünket, illetőleg napirendünket. Következő napirendi pontunk a 2014. december 3-ai jegyzőkönyv elfogadása. Ezt megkapták mindannyian. Azt javasolnám, hogy a rendes eljárásnak megfelelően, ha csak az ülés alatt senki nem jelzi hogy kifogása van, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet, és ez elfogadható így? Köszönöm. Következő napi rendi pontunk az elnök közleményei, nagyon röviden fogok fogalmazni. Mivel a Regi Szakbizottság számára már megkezdődött az új ciklus, szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy mindenki számára egy fogadást tartunk, a lett soros elnökség részvételével ma 6 óra 30-kor az ülésteremen kívüli épületrészben lesz egy fogadás, ennyi lett volna a rövid közlendőm. Most pedig az első igazi érdemi napirendi pontunk következik. Ma fogadhatjuk itt körünkben első ízben egykori kollégánkat, Korina Kretót, most biztosként jár nálunk, mégpedig a regionális politikáért felelős biztosként érkezett hozzánk egy eszmecsere erejéig. A kohéziós politika területén belül két fő kérdésre szeretnénk összpontosítani. Elsősorban a 2007-2013-as programok lezárásáról lesz szó, valamint azok várható hatásáról, valamint az allokált források abszorpciójának elmaradása milyen hatással van, milyen kihatással van, erről is beszélünk, fog, beszélni fogunk, valamint a következő időszakra vonatkozó programokról is szó lesz, és azok végrehajtásáról. Vannak bizonyos kulcsfontosságú kihívások, amelyekkel foglalkoznunk kell majd a jöv, az elkövetkezendő években, például a regionális politika hatékonyságának növelése, az eredményorientált megközelítés átültetése a gyakorlatba a makroregionális stratégiák, az Európa 2020-as stratégia végrehajtása, a többéves pénzügyi keret félidei áttekintése, felülvizsgálata, továbbá a jövőbeni európai stratégiai beruházásokra vonatkozó alap és a jelenlegi struktúrás és kohéziós alapok elköltése. Tehát sok megbeszélni valónk van a biztos Én azt javasolnám, hogy az eddigi eljárásnak megfelelően járjunk el. Először is megkérném ennek megfelelően a biztos asszonyt, hogy tartsa meg bevezetőjét, utána pedig megadom a szót a képviselőknek, hogy feltessék kérdéseiket. Először is a koordinátorok kapnak majd szót, hogyha egyet értenek ezzel. Akkor ennek megfelelően járunk el. Öné a szó, biztos asszony. Madame la President, honorable members. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, természetesen először is szeretném megköszönni a mai napi meghívásomat. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ide ebbe a szakbizottságban látogathatok a meghallgatásom óta. Nagyon nagy örömmel jövök ide-vissza, mert azt hiszem, hogy együtt nagyon sikeresek leszünk, ennek a politikának a megvalósításában. Először is szeretnék eh, mindenkinek eh, nagyon sikeres, eh, boldog új évet kívánni 2015-re. Négy hónap telt el a meghallgatásom óta, de elrepült az idő, és tudom azt is, hogy önök is megkezdték már a munkát a saját kezdeményezésű jelentések terén fontos kérdésekben, és várom is a gyümölcsöző vitát ezen jelentésekkel kapcsolatban. Ami bennünket illet, nagyon sok minden történt a négy hónap alatt, és most az első munka, a munkánk első gyümölcsét szeretném bemutatni három területen. Új operatív programok elfogadása 2007-2013-ra vonatkozólag a lezárás és kohéziós politikás hozzájárulás a beruházási alaphoz, ugye itt a Juncker csomagról van szó. Az új műveleti programok, az új programozási időszakra nézve önök kérték novemberben egy állásfoglalásukban, hogy a kockázatokat csökkin, csökkentsük, mert a regionális, nemzeti és helyi hatóságok nehezen tudják majd felhasználni a válság időszakában a rendelkezésre álló alapokat, amennyiben késés, csúszás mutatkozik a programokban. Igen, ez bennünket is nagyon aggaszt. Önök is tudják, hogy a régiók igen sokat szenvedtek már az elmúlt hét évben a válság következményeként, és természetesen a mi politikánk az egyik reménysugár számukra, a beruházások megvalósítása terén, a reálgazdaságba való beruházások terén. Úgyhogy itt azt is el kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy azok az emberek, akik elvesztették munká, munkahelyüket, nem szabad, hogy tovább várakozzanak, és ezért nagyon örülök annak, hogy konkrét eredményeket is fel tudunk most már mutatni. A múlt év végén, decemberben 158 regionális politikai programot tudtunk elfogadni különböző kohéziós alap és más alapok bevonásával. Ezen kívül még 40 program fog a, hamarosan megvalósulni a carryover műveleten belül. Ez körülbelül a programok 75%-át jelenti a munkahelyteremtési és növekedési célokhoz viszonyítva 2015. januárjáig 53%-át a programoknak elfogadtuk, miközben ugyanezen időszakban, 2007-ben még csak 15%-nál tartottunk, tehát én azt hiszem, hogy azért itt most sokkal jobban teljesítettünk. Meg is hallgattuk az önök aggodalmait októberben, és ezért is tettünk lépéseket az elmúlt hónapok során. Természetesen tudjuk azt is, hogy még több programot el lehetett volna foglalni, és van is rajtunk nyomás a tagállamok részéről amikor elköteleztem magamat eh, amellett, hogy eh, a minőséget eh, nem fogjuk csökkenteni az idő szűke miatt, akkor pont erre gondoltam, hiszen itt egy fontos keretről van szó a következő tíz évre vonatkozólag, és ezért fontos, hogy az összes programot megvizsgáljuk. Én is tudom, és önök is tudják, hogy az embereknek szüksége van ezekre az alapokra, de azért ne akármilyen módon adjuk nekik ezt a pénzt. Tehát fontos az, hogy a politikát nem karitatív javaslatként kell elfogadni, hanem egy igazi fejlesztési politikaként, amelyhez felelősségi körök is tartoznak. Az Európai Bizottság a következő hónapok során is meg fog felelni ennek a fontos feladatnak, és ezzel néhány új eljárást is útra fogunk indítani, például a 2014-ben nem kiosztott alapok újraosztása az MFF-en belül, valamint az ezévi pótköltségvetésből származóan. Természetesen a parlamenttel is és a lett elnökséggel is vitát fogunk folytatni annak érdekében, hogy végül is át tudjuk vizsgálni a helyzetet a felmaradó programok tekintetében. Hogyha sikerül ennél az ütemtervnél maradni, és szerintem ez sikerülni fog, akkor elméletileg májusra nagyon sok program készen fog állni elfogadásra. Ez realista megközelítés, de természetesen politikai akaratot is igényel minden oldalról. 2013-ig tartó programok megvalósítása terén az alapok felhasználása eléggé um, jó képet mutat, hiszen 59%-ról 2013 végéről beszélünk, 75%-ra emelkedett a felhasználási mérték 2014 uh, végére. Tehát sikerült az utolsó két hétben is még nagyon sok mindent tenni, de ez még mindig nem elég. Jó sok tagállam nehézségekkel küzd, nem tudja felhasználni mm, az alapokat, és a regionális politikai biztosként megpróbáltam már is megvizsgálni a helyzetet jogszabály implementációs ráta szempontjából, implementációs taskforce ot alakítottunk ki, hogy támogassuk a tagállamokat erőfeszítéseikben. De természetesen ez nem lesz könnyű, ez a feladat, és minden bizonyal rengeteget kell majd utaznom, a partnerekkel, a tagállamokkal való találkozás miatt, és együtt kell majd megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk ezt a pénzt a végső felhasználók vagy kedvezményezettek irányába becsatornázni. Természetesen közös feladatról, illetve felelősségről van szó, és csak akkor lesz eredményes, hogyha minden, pár, minden partner teljes mértékben elkötelezett. Tehát fontos a siker szempontjából. Remélem, hogy önök is támogatnak majd bennünket, és ezt az üzenetet haza is közvetítik. A kohéziós politika hozzájárulása a Juncker tervhez. Önök is tudják, hogy az európai stratégiai beruházási tervhez a kohéziós alapokon keresztül egy fontos lépés lesz megvalósítva, de itt igazából csak az egyik pilléről van szó, a kohéziós politika, bár ez talán az egyik legfontosabb pillérje. Természetesen új eszközök is rendelkezésre állnak, ezek pedig azért vannak, hogy meg tudjunk küzdeni a kihívásokkal. Ezek nagyon sokat ígérnek egyébként. A régiók, helyi önkormányzatok, tagállamokat arra ösztönözzük, hogy minél jobban fel tudják használni ezeket az eszközöket, és multiplikátor hatást tudjanak elérni, akkor, amikor kevés egyébként a közberuházás. Tehát akkor, amikor pénzügyi eszközöket alkalmazunk, akkor minden egyes euró e, egyfajta mm, multiplikátor hatást kell, hogy elérjen, tőkebefektetési szempontból, és az új rendeletnek megfelelően az új periódusban ezen eszközök minden egyes tematikus cél szolgálatába állíthatók, közlekedéstől a KKV-kon keresztül egy sor tevékenységet fogunk támogatni a regionális önkormányzatok is részt kapnak ebből, de természetesen én kérem, hogy a mi főigazgatóságunkban is a különböző területek egymással együttműködjenek és közösen dolgozzanak. Fontos tehát az, hogy a bevált gyakorlatok cseréjét ezen pénzügyi eszközök tekintetében is megvalósítsuk. Ugyanis ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megtöbbszörözzük a hatását a pénzügyi eszközeinknek. Szerintem az elején én egy kicsit kétkedtem, de most már látom, hogy bizonyos tagállamokban milyen jól működik mindez, és valóban fontos az, hogy minél hamarabb megkapják ezeket a pénzeket a tagállamok. Tehát támogatnunk kell a partnereinket, kapacitásépítés területén annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket kezelni is tudják. Négy órakor sajnos el kell mennem, mert egy technikai támogatási eszközt fogunk bemutatni az Európai Beruházási Bankkal való együttműködésben. Jó néhány ország irányító hatóságai fognak részt venni ezen a megnyitón. Ezen kívül még azt is el szeretném mondani, hogy a múlt héten iránymutatásokat is elfogadtunk, amelyeknek az a célja, hogy a strukturális reformok, fiskális felelősségvállalás arányosan arányba állíthatók legyenek egymással. A strukturális, strukturális reformokra is szükség van, de ez nem elég akkor, amikor munkahelyteremtést szeretnénk elérni, illetve növelni akarjuk a növekedést, gazdasági növekedést. Jó hír, hogy az iránymutatások értelmében és bizonyos feltételek mellett a nemzeti társfinanszírozás ki fogjuk tudni venni a költségvetési kalkulációkból. Ez egyfajta ösztönzés annak érdekében, hogy strukturális reformok valósuljanak meg. Ezen kívül a túlzott deficites tagállamok esetében a bizottság azt fogja tudni javasolni, hogy ki meghosszabbítsuk a határidőket. Tehát én úgy gondolom, hogy a feltételek most jók, és ezzel hozzá tudunk majd járulni a beruházási terv sikeréhez. És a végéhez közeledem. Természetesen nem szeretném úgy befejezni a bevezetőmet, hogy egy fontos területet ne említsek. Ez pedig a kifizetésekben való késés kérdése, mert biztos, hogy ezzel kapcsolatban kritika is ért volna, hogyha nem említem. Önök is tudják, hogy 19 milliárdos hátralék van 2014-re vonatkozóan a regionális kohéziós alapokban, tehát ezt nagyon komolyan kell venni ezt a problémát. Meg kell köszönöm önöknek az állandó támogatást a költségvetéssel kapcsolatos viták nehézségei során, de most önöknek köszönhetően sikerült megállítani ezt a hógolyó vagy lavina effektust. Köszönöm szépen tehát az önök támogatását ebben. Stabilizálni tudtuk legalább a hátraléket, hátralékot, és most pedig 2014 2000 2020-ra vonatkozólag egy új tervet kell kidolgoznunk, és ehhez állandó erőfeszítésekre van szükség minden oldalról. Úgyhogy most szeretném, hogy a parlamenthez majd még visszatérhessek minél rendszeresebben, ide a szakbizottsághoz is, és esetleg más kontextusban is, például a nyílt napok kapcsán, most elő kell készítenünk az együttműködést hétről hétre, hiszen októberben lesz a nyílt napunk, de erről még sokat tudunk majd egyeztetni. Fontos kihívások állnak előttünk, és várom az önökkel folytatott párbeszédet. Köszönöm szépen a támogatást. Várom a kérdéseket. Köszönjük szépen, biztos asszony. Már ön is említette, de én is szeretnék arra emlékeztetni mindenkit a szakbizottságban. Sajnos a biztos asszony ma igen elfoglalt, és nem sokára más rendezvényen kell részt venni egy nagyon fontos konferencián. Tehát csak 45 percünk marad arra, hogy kérdéseket tegyünk föl neki, és kérném, hogy a koordinátorok kezdjék el a kérdések körét. Legelőször is Nisztelroj úr. Az EPP nevében köszönöm szépen a szót, és köszönetet szeretnék mondani a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk, és az ökkenőmentes gyors megkezdését a munkának is eh, örömmel látjuk. Lenne néhány kérdésem, illetve aztán a kollégák is kérnének szót, ezért gyors leszek. Először is szó esett ugye arról, hogy a kifizetések eh, még egy, nem kerültek mind eszközösre, és felhalmozódtak. Kérdés, hogy mely országokat érinti ez a lemaradás a kifizetések tekintetében, és és hogyan próbálják ezt az óriási lemaradást kezelni. Hiszen ez rendkívül fontos lenne ahhoz, hogy a programokat le lehessen zárni. Ön is említette és ígéretet arra, hogy ezzel foglalkozni fognak. Ezért kérdezem, hogy két hét múlva nem láthatnánk, ne kaphatnánk egy áttekintést arra vonatkozóan, hogy hogy áll a helyzet, az egyes országokban mi a helyzet. Vannak országok, amelyek egy jobban érint ez, hiszen sok pénz forog kockán, máshol ez nem annyira fontos, de jó lenne, hogyha tájékoztatná a Regi Szakbizottságot erről a helyzetről. Aztán a makrorégiók kérdése. Valóban a szakpolitikánknak egyik sarköve ez a megközelítés, de szeretném leszögezni azt is, hogy nem szeretnénk, hogyha Európát különböző makrorégiók fednék le, és mindenki valamilyen határon átnyúló programban intézni azt, amit nemzeti szinten is meg lehetne oldani. Tehát mi nem igazán szeretnénk támogatni a további makrorégiók bevezetését, de szeretném ezzel kapcsolatban a bizottság egyértelmű állásfoglását is hallani. A biztos asszony úgy látom szeretne most azonnal válaszolni talán, itt hasznos információkkal szolgált Szeroly úrnak. Igen, tudok most is válaszolni, vagy, mondja az elnök asszony, talán folytassuk a koordinátorok kérdéseivel, és utána együttesen válaszol. Biztos asszony, Krél asszony. Köszönöm szépen, nekem két rövid kérdésem lenne. Nagyon örülök annak, hogy ennyi operatív programot engedélyeztek már Kérdésem a következő lenne, vannak-e olyan tagállamok, ahol még egyetlen egy operatív programot sem, vagy csak nagyon keveset engedélyeztek, tehát vannak-e országok, ahol ez nehézséget jelent, ez nagyon érdekes lenne számomra. Aztán a második kérdésem arra vonatkozna, hogy hogyan működik majd a jövőben a, a stabilitási paktummal kapcsolatban a rugalmas megközelítés, konkrétan a kohéziós szakpolitikák területén. Lambert és én foglalkoztunk az általános rendelettel, megpróbáltunk egy aranyszabályt itt felállítani, amely ilyet aztán a bizottság is értelmezett bizonyos formában, de mi még mindig nem látjuk, hogy ez hogyan is fog működni. Örülünk annak, hogy ez most úgy fog működni, hogy ebben már nem szólhat bele senki, ennek nagyon örülünk. Nagyon komoly munkát fektettünk bele a tárgyalásokba annó, de mi ezt nem értük el, de engem mégis érdekelne, hogy a gyakorlatban ez a rugalmasság hogyan is néz ki. Köszönöm szépen! Most pedig az LCR frakció nevében Tamásics asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Vannak új tagállamok, amelyek még nem tudtak zöldágra vergődni a kormányzataik nem igazán sikeresek abban, hogy uniós támogatásokat szerezzenek az országoknak. És ezek a kormányzatok, ezek az érintett tagállamok ezáltal, hogy nem tesznek semmit a kérdésben, tehertételt jelentenek az Európai Unió számára. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság rá tudná szorítani ezeket az új tagállamokat arra, hogy lépjenek fel ezen a téren is a gazdasági irányítás eszközeivel. Más esetleg, Nyiltenburg úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon rövid leszek. Először is szeretném üdvözölni a biztos asszonyt. Reméljük, hogy következő években még gyakran találkozunk, és jól együtt tudunk majd működni. Mert ön is említette biztos asszony, hogy az operatív programok nagyon lassan indultak be, mert most egyéves lemaradásban vagyunk. Mit kívánok tenni annak érdekében, hogy azok az államok, amelyeknek problémát jelent a támogatások felhasználása, a következő években mégis eljussanak arra a szintre, hogy be tudják fektetni ezeket a forrásokat. Tudjuk, hogy még nem olyan régóta tölti be ezt a hivatal, de hát azért a, mégiscsak beleláthatott abban, hogy hogyan működnek a bizottsági szolgálatok, nem lehetne megakadályozni azt, hogy a következő években, amikor majd az új programozási időszakot készítjük elő, hogy akkor esetleg megakadályozhatnánk-e azt, hogy ugyanazokat a hibákat kövessük el, és újra ez az ördögi kör, ez a lemaradás álljon elő. Aztán egy következő kérdés. Hogyan kívánják megakadályozni azt, hogy a tagállamokban, és erre már vannak igencsak nyugtalanító jelek, hogy a tagállamokban az európai pénzeket ellenőrzés nélkül vagy nem megfelelő ellenőrzéssel költség el. A KKV-k számára ugyanakkor természetesen az is fontos, hogy ne legyen túlzott az ellenőrzés. Mindenképpen fontos, hogy a rendszer bizalomra épüljön, ne bizalmatlanságra, ne legyen túl sok ellenőrzés, de meg kell találni itt az egyensúlyt. Aztán ott van az Urban Agenda, a várospolitikai agenda, itt érdekelne, hogy az európai politikában a városi dimenziót hogyan kívánják erősíteni. az úr. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, örülök, hogy itt van. Jó néhány kérdésem van az ütemtervel kapcsolatban, de ezekre már kaptam részben választ. Reméljük, hogy megvalósulnak a tervek minél hamarabb. Körülbelül 220 milliárdnyi összeg áll még rendelkezésre a projektek tekintetében, ezt a tanácssal együtt kell megvalósítani, reméljük, hogy el tudjuk majd kerülni a rossz meglepetéseket, kellemetlen meglepetéseket. Ami az operatív programokat illeti, szerintem a mi szakbizottságunk számára nagyon érdekes lenne az, hogyha döntéseket hozhatnánk a különböző programok tekintetében történt régiós döntések esetében. Nézzük meg, milyen célok felé irányítjuk a programokat 2014 és 20 között. A második megjegyzésem a Juncker tervre vonatkozik. Önök is tudják, hogy a magánbefektetések nagyon sokszor, vagy befektetők inkább a nagy tőke beruházási illetve nagy régiók felé irányítják beruházásaikat. Márpedig a kevésbé fejlett régiókban is nagyon nagy igények vannak, ezért a kérdésem az, hogy mit tehet a bizottság annak érdekében, hogy a magánberuházásokat a nehézségekkel küzdő területek felé irányítsák, főként a fiatalokra vonatkozó támogatás lenne fontos, a fiatalokra vonatkozó garancia például ebben a, ebben a kontextusban, európai kontextusban helyezendő. Szeretnénk az európai híreknek megfelelően mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek, ezek a fiatalok ne ö, szekták ö, martalékává váljanak jó lenne azt is tudni, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az európai ügyészség megalakuljon, tehát ez mennyire szerepel a tervek között. Köszönöm. Váná asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztos asszonyt itt a szakbizottságban. Köszönjük szépen az információkat és a prezentációt. Nekem egyetlen egy konkrét kérdésem lenne a befektetési tervvel kapcsolatban, illetve a kohéziós politika összekapcsolásáról ezzel a befektetési tervvel. Hogyan kívánják megakadályozni azt, hogy a befektetési politika esetleg két párhuzamos úton haladjon. Tehát egy újfajta befektetési politika alakulna ki, amely aztán más szabályokat követne, mint például a kohéziós politika, amelyre azért bizonyos korlátozások vannak érvényben. Például a struktúrális alapok esetében a támogatásokat költik a fenntarthatóság, az Európa twenty as célok és az éghajlatváltozás kérdéseihez. Itt alapvető elveket fektettünk ki, mint például a partnerségi elv is egy ilyen elv, amelyet lefektettünk, a civil társadalom bevonása is egy ilyen alapelv, amely aztán a közös politikában az európai hozzáadott értéket is képviseli, és a területi kohézió szempontjából nagyon fontosak ezek az alapelvek. Az új befektetési tervben, amely ugye új kiegészítő alapként eh, létrejött, nem tartalmaz ilyen kitételeket, erre nem vonatkoznak ilyen alapelvek, ilyen szabályok. Ezért a kérdésem, nem félnek -e attól, hogy két párhuzamos befektetési politika fog kialakulni a jövőben. Egy, most egy kicsit túlozva, egy befektetési alap, közös alap a szegény országok, tagállamok számára, és egy a gazdagok számára, és akkor két külön utat járna be ez a két befektetési politika, és ez ellene hatna a szociális és területi kohéziónak. Köszönjük szépen, Demáton. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt van. Ön volt már parlamenti képviselő, tehát tudja azt, hogy fontos a biztossal való a állandó és rendszeres egyeztetés, találkozás. Van egy kérdésem, a nem elfogadott műveletek, műveleti programokra gondolok. Olaszország esetében szeretném egyébként felhívni a figyelmet erre a problémára, nem csak Olaszország miatt, hanem azért, mert a probléma maga egész Európában jellemző, meg kell tudnunk azt, hogy a tagállamok, régiók és a bizottság között ne ütögessük egymásnak a pingponglabdát. Dél-Olaszországban fontos ezeknek az alapoknak a felhasználása, ezért is teszem fel ezeket a kérdéseket. Van még egy kérdésem, vajon milyen szinten áll most az a központ, amelyre a múltkoron utalt, a tagállamoknak, régióknak adandó segítségnyújtásra vonatkozó iránymutatás, amelyről ön a múltkor beszélt. Tehát ezek a kérdések a koordinátoroktól. Kérem, válaszoljon rájuk amennyiben lehetséges minden kérdésre választ adni. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Először is a, a kifizetések elmaradásáról szeretnék beszélni. Novemberben született egy döntés, ahogyan említettem, illetőleg a parlament is hangsúlyozta egy állásfoglalásában, mennyire fontos ennek a problémának a megoldása. Ahogyan a bevezetőmben is elmondta, minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk a probléma megoldására, de Georgieva biztos asszony és a Digi Budget és a Digi Régió, régió közötti régió főigazgatói próbálnak most megoldást találni a kérdésre, aki nem fizetett számlák rendezésére. Hála az Európai Parlamentnek egyelőre sikerült a dominó effektust megállítanunk, Egyelőre stagnál az összeg, a novemberi összeg megegyezik a januárival. Ahogyan tudják, 2015 márciusában várható lesz, hogy egy átfogó megoldás szülessen, illetve egy átfogó áttekintést is nyújtani tudjunk az elkövetkezendő költségvetési helyzetről, hiszen nem csak a regionális politika tartozik ide, hanem sok más egyéb terület, is, de 2015-ben a három intézménynek azt hiszem együttesen végre kell hajtania egy tervet, amelyel a kifizetésekben mutatkozó hátralékok felszámolhatóak az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, és biztosíthatom önöket, hogy két hét múlva megkapják a tervezetet, ahogyan korábban is elmondtam már. Jelenleg még nem rendelkezem a megfelelő számadatokkal arra vonatkozóan, hogy mely tagállamot hogyan érinti mindez, de a DG régió eh, az elkövetkezendő hetekben eljutatja önöknek. Megkaphatjuk ezt az elkövetkezendő két hétben azért, hogy mielőbb megérhe, megérthessük a jelenlegi helyzetet. Köszönöm. A makrogazdas, makroregionális adatokra vonatkozóan, amelyet eh, ön feltett. Én egy kicsit másképp gondolkodom erről, mint ön, és másként gondolkodom a bizottság többi tagjától is. Én jónak tartom ezt a makroregionális stratégiát, most hoztuk létre az Adriai és a Jontengeri makrorégióra vonatkozó stratégiát. Sajnálatos módon egy politikai döntés született arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő évben nem lesz bővítés. Éppen ezért azt gondolom, erkölcsi kötelességünk, hogy valamilyen keretet teremtsünk arra, hogy az EU hoz egyenlőre nem tartozó országok számára is együttműködési lehetséget, lehetőséget biztosítsunk. Ezt egy fontos eszköznek tartom, most pedig románul folytatom, ha lehet. non membre ale UE găsesc în aceste Arról van szó, hogy ezeket a makroregionális stratégiákat a bevált gyakorlatok cserén keresztül lehet megvalósítani. Tehát például a Ion tenger, illetve az Adriai tengerre vonatkozó programok Olaszország, Görögország bekapcsolásával valósíthatók meg. Itt nagyon nagy turisztikai gyakorlat tömeg alakult ki, ezt Bosznia-Hercegovinával vagy Montenegróval is meg lehet osztani, és olyan tagállamokat kell összehozni ebből a szempontból, amelyek EU-s tagállamok és nem EU-s tagállamok egyaránt. Van itt még egy Dunai stratégia is, az adriai jón tengeri makrorégiót most alakítottuk ki. Milánóban kialakult az a nézet is, hogy az Alpokra vonatkozólag is egy ilyen régiót kellene kialakítani. Szerintem fontos az, hogy a tagállamok, amennyiben a problémákra megoldásokat találnak, ugyanis a regionális politika nem csak pénzről szól, gondolom ebben azért egyetértünk, ugyanis nagyon sok országban egyszerűen nem is tudták felhasználni a pénzt, mert az adminisztratív kapacitások nem voltak elég jók. Fontos tehát az is, hogy segítsük ezeket a tagállamokat, és Krélasszonynak fogok most válaszolni. Ugye vannak olyan tagállamok, ahol a végrehajtás nagyon sokáig tart, és egy lemaradás mutatkozik. A makroregionális stratégia egy lehetséges megoldást jelenthet, de egy másik eszköz a Task Force, amelyet már létrehoztunk december végén, és amelynek célja, hogy segítse a végrehajtásban elmaradott tagállamokat. Nyolc olyan tagállam van, ahol kevesebb, mint 60%-os az abszorpció leszögeztük, hogy mindent megteszünk, hogy segítsen, segítsünk ezeken a tagállamokon, és nagyon fontos, hogy mindkét, azonban mindkét fél hozzájáruljon a megoldás kereséséhez, hiszen mi nem engedhetünk a kritériumainkból, és a jogszabályokat be kell tartani nyilvánvalóan. Néha nehéz elhinni, hogy egy év alatt, 11 hónap alatt gyakorlatilag meg tudjuk valósítani azt, amit 7 év alatt nem sikerült, de azért mi megteszünk mindent, számíthatnak rám, megteszek mindent, ami tőlem telik. Már elkezdtük a szakértői látogatásokat, Szlovákiába, Magyarországba már elutaztak a szakértők a főigazgatóság szintjén, illetve meg fognak történni ezek az utazások, és minden tagállamra személyre szabottan készítenek egy cselekvési tervet. Fe- megkértem emellett a főigazgatóságot, hogy technikai segítséget is ve- ö, vegyenek igénybe, hogyha szükséges, akkor a szóban forgó nyolc tagállamba küldjenek szakembereket, hogy a lehető legnagyobb segítséget tudjuk nyújtani. Biztosítani szeretném önöket, hogy az újonnan elfogadott programok, hiszen az elmaradásokról beszéltem, a kohéziós politika területére, területén felhalmozódott számlákra vonatkozik, és egyenlőre mindez nincs kihatással az új programokra. Mindkét irányba haladunk, tehát egyrészt próbáljuk a lehető legkedvezőbben lezárni a 2007-2013-as eh, időszakot, és a következő időszakot próbáljuk a lehető legkedvezőbben elindítani. A két problémát próbáljuk, illetve a két területet próbáljuk elválasztani egymástól, hogy a számlák kifizetetlen számlák nem befolyásolják hátrányosan az új programokat. Ami a rugalmasságot illeti, önök is tudják, hogy az előző biztosi kollégium, a stabilitás és növekedési paktum intelligensebb végrehajtására vonatkozó keretet fogadott el. Ez már a meglévő szabályokra támaszkodik nyilvánvalóan, de fontosnak tartom, hogy ezek az iránymutatások elismerik, mennyire fontos szerepe van az EU kohéziós politikájának, hiszen a nemzeti társfinanszírozásnak különleges státuszt ír elő, különleges státuszt ad a stabilitás és növekedési paktum alatt. Mint ahogyan elmondtam, néhány tagállam kivételt képez majd a költségvetési deficit számításakor, amit nagyon fontosnak tartok. Emellett a beruházási klauzula, vagy záradék szintén kedvező kihatással lesz az érintett tagállamokra. Volt egy kérdés az új tagállamokra vonatkozóan is, ez egy igen kemény kérdés volt. Nem hiszem, hogy a tagállamok bármi nemű terhet jelentenének. Nyilván vannak olyan tagállamok, ahol a végrehajtás nagyon későn indult csak el, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a legtöbb tagállam későn fogott neki ennek a munkának. Úgyhogy én nem fogalmaznék olyan keményen, mint a kérdés feltevője tette, de, mint ahogyan mondtam, létrehoztunk egy erre vonatkozó task force-ot, munkacsoportot, és azt hiszem, vor fi uh, foarte benefice pentru vor fi a, ezek uh, a tagállamok akkor fognak tudni a legtöbbet uh, kihozni, hogyha a mi DJinkből is, a DJ régióból is kimennek a helyszínre, kilátogatnak szakemberek, és megvizsgálják, hogy mi a helyzet azon tagállamokban, ahol a megvalósítási ráta 60% alatti. Tehát megpróbáljuk segíteni a, az alapok beépülését a rendszerbe. Természetesen meg kell tanulnunk, a helyzetet kezelni, és össze kell tudni hasonlítani mindezt a korábbi programozási időszakkal is. 63%-a az operatív programoknak valósult meg korábban, illetve most, viszont az első öt évben ebben a mm, fázisban még csak 15%-nál tartottunk. Tehát ennyit az új tagállamokkal kapcsolatban. Van egy másik kérdés is, amelyet az ALDE tett fel. Hogyan tanulhatunk a hibáinkból, és mit lehet tenni a jövőre nézve annak érdekében, hogy az aggodalmak ne valósuljanak meg. Ami az ellenőrzéseket illeti, az biztos, hogy lesznek auditok, ezeket pedig a bizottság maga fogja megszervezni, és minden egyes tagállam ezeket meg fogja szervezni. Fontos tehát az, hogy a szabálytalanságokat felkutassuk, és nagyon sok ilyen szabálytalanságot egyébként el is lehetett volna kerülni, amennyiben a tagállamok korábban léptek volna fel. Az biztos, hogy a szervezési szempontból az ellenőrzés nagyon különböző lehet, meg különböző módon lehet megvizsgálni azt, hogy hogyan költötték el a pénzeket, és hogy megvalósultak-e vagy sem a feltételek. Természetesen a mi oldalunkról ott van a politikai feltételrendszer is, mi szerint az adott projekt megvalós, megfelele a az érvényben lévő jogszabályoknak. És ilyen szempontból logikus az, hogy a válság időszakában nehezebb a helyzet is. Voltak egyébként ilyen eseteink már, mint például golfpályákra vonatkozó tervek vagy programok, illetve fodrászszalonok, sőt Spanyolországban egy golf terep megvalósítása volt nagyon kérdéses. Hát természetesen ez nem feltétlenül csak az én felelősségi körömbe tartozik, de szerintem az biztos, hogy produktív és munkahelyteremtő projekteket kell megvalósítanunk. Azután volt egy olyan audit is, a számvevőszék részéről, amely azt mondta, hogy ne legyen több helyi reptérépítkezés, mert például Lengyelországban több milliárdos beruházások valósultak meg azért, hogy aztán hetente 10-10 vagy 20 ezer személy repüljön oda. Ilyen típusú beruházásokra nincs szükségen, ez a jövőben elkerülendő, de nem tudjuk azt, hogy a tagállamok mit szeretnének. Az innovatív megközelítés alatt mit értenek. Minden esetben én azt kimondhatom, hogy nem fogjuk elfogadni az úgynevezett kétes beruházásokat. Azt szeretnénk, hogyha a, inkább a privát partnereink ruháznának be az ilyen típusú projektekbe, és ne közpénzekből finanszírozzuk ezeket. Tehát azt szeretnénk, hogyha a tagállamok megtennének minden olyat, ami tőlük telik, hogy a 2014-20 közötti időszakra vonatkozólag minőségi projektek legyenek, olyan projektek, amelyek igazi különbséget tudnak majd felmutatni, és most már megvan az ehhez szükséges jogszabályi feltételrendszer is 2014-20-ra vonatkozólag. Ami Omerzsé úr kérdését illeti az operatív programokkal kapcsolatban. Ahogyan már elmondtam, mi is szeretnénk tanulni a tagállamoktól. Azt szeretnénk megtudni, hogy milyen fajta beruházásokat kívánnak megvalósítani, és természetesen én önöket tájékoztatni fogom ezeket a beruházásokat a tematikus célkütőzések szolgálatába kell állítani, hiszen önök maguk, önök hozták meg az ehhez szükséges jogszabályokat, és az innováció, kutatás, költségvetési sorban valóban csak ilyen típusú projektekre van szükség. És igen, a fiatalok is prioritást képeznek, nagyon sajnálatos az, hogy mi politi- regionális politika szempontjából strukturális kérdésekkel foglalkozunk, és természetesen harmonizálnunk kell a szociálpolitikával foglalkozó biztossal is a politikánkat, annak érdekében, hogy a fiatalokra vonatkozó projektek valósuljanak meg. A nehéz helyzetben lévő régiókról azt tudom elmondani, hogy két hét múlva a unió legtávolabbi periférikus régióinak ülésén fogok részt venni, és ott majd felmerülnek ezek a specifikus kérdések. Ezek olyan régiók, amelyeket nem szabad elfelejtenünk, és ehhez pedig egy konkrét cselekvési tervre van szükség, amely kimondottan őket célozza. A Juncker terv a következő pont. a strukturális alapok tekintetében egy projektről projektre haladva kell majd megvizsgálni az összeférhetőséget, hogy van, mennyire lehet majd felhasználni a beruházási alapot a felhasználás érdekében. De a stratégiai beruházási alap, ami már létező ö, regionális politikai alapjainkat fogja kiegészíteni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez megfelelően működjön, ez az egyik prioritásunk. Volt itt azonban egy másik kérdés is, amely összekapcsolódott az előzővel, Vána asszony fogalmazta meg, a földrajzi kvótákra vonatkozóan jelen pillanatban nem irányozza elő jelenlegi formájában a szabályozás, ezt olyan formában, mint a Juncker terve, de azt hiszem érdemes beszélni erről az Európai Parlamentben, hogy ez mégis hogyan alakul majd. Foarte atenți ca aceste investiții, să, așa cum ați spus, să nu adâncească. Fontos az is, hogy ezen beruházások ne a már meglévő ö, különbségeket növeljék tovább. És ebből a szempontból én személyesen is tudom, hogy ö, mire van szükség. Egy igazi vitára van szükség. Valóban szükségesek a beruházások szempontjából a földrajzi kvóták? Én úgy gondolom, hogy a szabályok nem mindig a legkevésbé fejlett régiókat támogatják. és erre a vitára itt a parlamentben is szükség van, tehát azt szeretném kérni, hogy önök is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél hamarabb, legalább júniusra készen álljon a jogszabályi háttere a Juncker tervnek, hogy minél hamarabb már nyáron megkezdhessük a konkrét munkát. Önök is látták azt, hogy lesz egy központ, amely a projektekkel fog foglalkozni, és technikai segítségnyújtással is fog foglalkozni a tagállamok irányába annak érdekében, hogy a tagállamok is tudják azt, hogy hogyan kell a komoly projekteket megvalósítani. A stratégiai beruházási tervre vonatkozólag. Az olasz kérdés valóban problémás. Kalábria, Szicília területe és Kampánia területe is. Valóban egy konferenciát fogunk előkészíteni, ugyanis ez a három régió küldte meg legkésőbb az operatív programokra vonatkozó projektjeit. Ezeket most éppen vizsgáljuk, de miért volt ilyen nagy, miért volt ilyen hosszú a várakozás? Hát azért, mert nemzeti és regionális szinten hosszú ideig húzták az időt. 2007-2013 között ugyanez a helyzet hogyan nézett ki. A nemzeti társfinanszírozási ráta 50%-os volt, de miután a programok nem megfelelőképpen alakultak, ezért módosítottuk a 25%-ra a társfinanszírozási rátát, és a tagállamok maguk döntenek a társfinanszírozási arányról, de az, hogy nemzeti és regionális szinten nem egyeztettek, ebből késések adódtak. Fontos lenne ezen régiók esetére minél hamarabb megoldást találni, azért is, mert meg vagyok győződve arról, hogy nekünk az Európai Unióban nagyon sok erőfeszítésünkbe került, és sok milliárd eurót adtunk Dél-Olaszországnak, de ezek nem mm, tudtak gazdasági növekedéshez vezetni, és munkahelyeket sem teremtettek. Ezért gondolom azt, hogy fontos a Task Force munkája ebből a, szempontjá, ebből a szempontból, és a dél-olaszországi helyzetet így meg tudjuk majd oldani. De Kelet-Európára is gondolhatunk, akkor, amikor eredményeket mutatunk fel, akkor csökkennek a különbségek miért vannak most lemaradva a kelet-európai államok? Azért, mert nehezebb helyzetben indultak, rosszabbak voltak a történelmi feltételek, és onnantól kezdve, hogy technikai segítségnyújtást kaptak, vagy kapnak, ez, majd, ez a helyzet majd javulni fog. Biztos, hogy sokkal részletesebben meg lehet vizsgálni azt, hogy mik a mögöttes problémák. Nem tudom, sikerült-e kitérnem minden kérdésre, de próbálkoztam. Igen, Köszönjük szépen. Talán még jut időnk egy kisebb körre. Valkászár úr, a parlament alelnöke, valamint a szakbizottság alelnöke, Polcsek úr, valamint Blanco López úr szeretnének még kérdést feltezni, feltenni. A szocialistáktól kérdezem, hogy a frakciók számára ez elfogadható-e. Ezt a kérdés, három kérdést még meghallgatnánk, és akkor talán sikerül időben lezárnunk ezt a napi rendi pontot. Felkászel úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, biztos asszony. Köszönöm szépen Önnek egyrészt azt, hogy elmondta bevezetőjében ezt a rengeteg információt, másrészt pedig köszönöm Önnek, hogy őszinte volt. Az összes mérvadó témára kitért, Sőt, beszélt a kicsit érzékenyebb, pikánsabb témákról is, ahogyan ön is beismerte, azt hiszem ezzel kiérdemelte az elismerésünket, úgyhogy köszönöm önnek, hogy őszintén beszélt hozzánk. Van egy kérdésem is, illetve lett volna eredetileg, de ezt most már nem fogom feltenni, mert Fanny Sztenroy úr már elmondta gyakorlatilag azt, amit én is felszerettem volna vetni a meg nem történt kifizetésekkel kapcsolatosan, és erre már válaszolt is. Reagálnék egy dologra, amit mondott. Én nagyon örültem annak, biztos asszony, hogy beszélt ezekről a rendkívül érzékeny kérdésekről. Számunkra, a Regiszakbizottság számára rendkívül fontos dolgokról beszélt, és fontosnak tartjuk, hogy a régiók bizottságáról is szólt. Itt már létezik egyfajta együttműködés. Október 2-a és 15-e között Európa régiói és városai partnerek a beruházásban és a végrehajtásban. Volt egy ilyen rendezvény, örülök annak, hogy beszélt erről, említést tett erről, és fontosnak tartja ezt az együttműködést. Több mint 800 személyről van itt szó, akiket képviselünk. Köszönöm. Polcsek úr, köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni a biztos asszonynak, mégpedig a, azon finanszírozási eszközökkel kapcsolatosan, amelyekről, amelyeket az Európai Bizottság múlt év decemberében mutatott be. Ezen finanszírozási eszközöknek a megduplázódását irányozzák most elő. Szeretném megkérdezni, hogy a konkrét végrehajtását ennek a lépésnek hogyan képzeli el? Az operatív programokon belül hogyan kívánják megduplázni ezeket az összegeket, miközben ezeket a programokat már elfogadták? A finanszírozási eszközök megkettőződése, megduplázódása tehát hogyan fog majd megmutatkozni konkrétan az operatív programokban? Remélem egyébként, hogy a biztos asszony legközelebb több időt tud nálunk tölteni, hogy a többi kolléga is fel tudja tenni a kérdéseit. López úr. Én. Köszönjük szépen, biztos asszony. Örülünk a tájékoztatásnak a kifizetésekről, de mégiscsak lenne egy kérdésem, ha megengedném. A még ki nem fizetett összegek, azok még az előző biztos úr mandátuma alatt halmozódtak fel, hát nem elvárható, hogy pár héten vagy hónapon belül megoldódjon minden, amit éveken keresztül nem sikerült megoldani. Éppen ezért azt kérném az LPP-s kollégáktól, hogy legyenek egy kicsit elnézőek, és lássák, hogy itt nem egy teljesen új problémára van szó, amelyet az új, új sütető biztos asszony maga kreált volna. De amire az én kérdésem vonatkozna, az a következő, és ezt ön is említette már, hogy vannak olyan tagállamok, amelyekben nagyon nagy szükség lenne a befektetésekre, de mégis nehézséget jelent számukra a támogatások elköltése. Nagyon nagy problémát jelentene, hogyha ezeket az összegeket elveszítenék, hiszen ezek az érintett nehézségekkel küzdő tagállamok, különösen Dél-Európában nagyon is rá vannak utalva az uniós támogatásokra. Érdekelne, hogy a biztos asszony hogyan kíván e kérdésben eljárni, hogyan kíván segíteni azoknak a tagállamoknak, amelyekben még nem sikerült megvalósítani azokat a befektetéseket, amelyek nagyon fontosak lennének. Köszönjük szépen! A felszólalók listája még tíz nevet tartalmazza. Sajnálatos módon nincs több időnk, ezért elnézést kérnék mindenkitől, de megígérem, hogy holnaptól már is nekülünk a következő eszmecsere előkészítésének, hogy újra összeülhessünk a biztos asszonyon, megnézzük a programunkat, megnézzük, mikor lehet ezt újra megszervezni, hiszen nagyon sok kérdés és téma merült fel, amelyet bővebben, mélyebben is jó lenne megvitatni a biztos asszonyjal. Most pedig akkor kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Formula din octombrie. Októberben egy nagyon fontos találkozóra kerül majd sor, regionális politikával foglalkozó Európai Parlament Régióbizottsága részvételével, az Európai Bizottság, a Regi vagy Digi régió részvételével fogjuk megrendezni ezt az eseményt, és szeretnénk, hogyha jó ö, eredményeket tudnánk majd felmutatni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a regionális politika fontosságára felhívjuk a figyelmet, a helyi önkormányzatok bevonásával, a hatóságok bevonásával. A regionális politika szempontjából rendkívül fontos az én véleményem szerint a gyakorlatok cseréje lesz az egyik fontos témakör, és az az én célom, hogy megtartsam a kapcsolatot azokkal, akik helyi szinten foglalkoznak a regionális politikával, de a civil szervezetekkel is. Itt Brüsszelben is lesz egy másik fontos találkozó körülbelül két hét múlva. És pénzügyi eszközök szempontjából szerettük volna, hogyha meg tudjuk kettőzni ezeknek a mértékét, az Európai Beruházási Bank és egy olyan platform létrehozását szorgalmazzuk, amely egyfajta technikai segítségnyújtást tud adni, és az a cél, hogy a bizottsággal és az Európai Beruházási Bankkal közvetlen kapcsolatot folytassunk, hogy a legutolsó újdonságokról is értesüljenek a helyi hatóságok. Ugyanis gyakran, vagy a múltban csak a KKV-kra, illetve a városi fejlesztésre vonatkozó intézkedések voltak ismertek, és ezért most 2014 és 20 között ezeket az eszközöket bármilyen fajta infrastruktúrális projektre is meg lehet valós, fel lehet használni, megújuló energiaforrások, közlekedés vagy szennyvíztisztítás a tagállamok ettől függetlenül képesek arra, hogy erőfeszítéseket hogy erőfeszítéseik legyenek, és ebből a szempontból például Málta, Spanyolország és Franciaország nagyon jó példát mutatnak. Egy eurónyi befektetett pénz több mint három, három-négy eurót generál, tehát nagyjából ez a cél. Fontos tehát, hogy a reálgazdasági szinten multiplikátor hatást tudjunk elérni, Jessica és Jeremy és más olyan eszközök, amelyek a tagállamok, amelyeket a tagállamok nem komolyan használnak fel, pedig sokkal többet is lehetne, ki lehetne ezekből hozni. Tehát fontos az, hogy Ezeket az eszközöket alkalmazzuk, és konkrét eredményeket tudjunk felmutatni. Most pedig nézzük a ki nem fizetett számlák kérdését. Ez valóban egy örökség, de ezt a problémát valahogy kezelni kell. Már elmondtam a meghallgatások során is, hogy ez a kérdés ez az Európai Unió költségvetésének témakörébe tartozik, és nem a regionális politika alá, tehát itt Györgyeva asszonyan lehetne például párbeszédet folytatni. Úgy gondolom, hogy a Digi Budget-től már mi is megkérdeztük, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani és talán a, bizo- a parlamentnek is a költségvetési szakbizottsága közbeléphetne a probléma megér- megoldása érdekében. Tehát ezt a DG régió és a DG budget közösen tudnák megoldani. És a kevésbé fejlett országok esetében, ahogyan már elmondtam, a parlamentnek nagyon fontos szerep jut a júniusban elfogadandó jogszabályok megalkotása szempontjából, tehát hogy hogyan tudjuk elosztani a pénzeket, és 315 milliárdról van szó, de ezen kívül még további összegeket is az infrastruktúrák fejlesztésébe tudunk majd fordítani. Köszönöm. Köszönjük szépen biztos asszonynak. Ez volt tehát a közös eszmecserén. Köszönjük, hogy részt vett ezen. Köszönjük szépen az információkat, amelyeket megosztott velünk. És hát ugye ígéretet tett arra is, hogy információt fog küldeni a kifizetések lemaradásával kapcsolatban a következő két hét folyamán, vagy legkisebb két hét múlva várjuk tehát ezt a tájékoztatást. És akkor, ahogy mondtam, amit lehet, újabb eszmecserét fogunk szervezni. Én is köszönök mindent, és sikeres új évet kívánok mindenkinek. Köszönjük! Okay, dear colleagues. Kedves kollégák! Kedves kollégák, kérném, hogy mindenki foglaljon helyet. Can we continue with the agenda? Folytathatnánk a munkánkat következő napi rendi ponttal? Úgy látom, hogy nem. Ez nem lehetséges. Thank you very much. Please take your seats and... Kérem, foglaljanak helyet, üljenek le, és folytassuk a munkát a következő napi rendi ponttal, de ezt megelőzően még fel Nisztelrooy úr kap szót. Köszönöm szépen. Mi nagyon örültünk annak, hogy a biztos az, hogy itt járt, és ezt hogy cseréltünk vele, de hát még további tíz képviselő is szeretett volna kérdést feltenni és intézni hozzá, nagyon konkrét kérdéseket, amennyire tudom. Tehát most olyan volt, hogy egy foci meccs, amely 90 perc helyett jóval rövidebb lett, és a második időt eh, nem tudtuk igazából lejátszani. Tehát jó lenne a második időt is megrendeznék, ahol aztán még az év elején valamikor föltehetnék a kérdéseiket a többiek is. Tehát mégiscsak azon kollégák számára, akik szót sem kaptak, ez problémát jelentett, hogy kérdéseiket nem tették fel. Elnök, igen, köszönöm szépen, már elmondtam, hogy azonnal megkezdjük a következő eszmecsere előkészítését, a következő napokban, még a héten megpróbáljuk ezt ö, megszervezni. Természetesen a szakbizottság és a biztos programjától is függ ez, de mindenképpen a következő hónapokban sor kerül majd a biztosasszonyal asszonyal egy következő eszmecserére a konkrét kérdésekről, amelyek még nem kerültek megválaszolásra. Megtartom ezt, elteszem ezt a listát azokkal a tagokkal, képviselőkkel, akik nem jutottak szóhoz, és lehetőséget kapnak majd arra, hogy választ kapjanak kérdéseikre a biztos asszonytól. Tehát a jövőben, a közeljövőben folytatni fogjuk ezt az eszmecserét. Most köszönöm a megértésüket, és rátérnék a következő napi rendi pontra. Ez pedig nem más, mint a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával foglalkozó jelentős tervezet, ez ugye az eures a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével és a munkaerőpiacok további integrációjával foglalkozik. A munkavállalók mobilitása alapvető szabadságjoga az uniós polgároknak és a az unió belső piacának is egyik alap pillére. A Foglalkoztatási Szociális Bizottság egy tervezetet dolgoz ki a bizottság erre vonatkozó javaslatával kapcsolatban, amely azt célozna, hogy megerősítse a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát, illetve a különböző mobilitás szolgálatokhoz való hozzáférést szeretnék ezzel elősegíteni a bizottság részéről. A foglalkoztatási szakbizottság tervezetét pedig Dancsila kollégánk véleményezte. A decemberi szakbizottsági ülésünkön már elmondta kezdeti elgondolásait, most pedig bemutatja a vélemény tervezetét. A módosítók benyújtására a következő határidőt javasolnám. 12-én délben, elnézést 13-án pénteken délben, és aztán a februári szakbizottsági ülésünkön tudunk majd szavazni erről, így aztán a foglalkoztatási szakbizottság időben megkapja a véleményünket, és márciusban ők is tudnak szavazni. Elfogadható az a menetrend mindenki számára? Igen, január 30-a, péntek délben elnézést, ez lenne tehát akkor a pontos határidő, több mint tíz nap áll még rendelkezésünkre addig. Dancsila asszony kapja meg most a szót. În rând uh, dumneavoastră, cât și Kedves kollégák, szeretném megköszönni önöknek és mindenki másnak a lehetőséget. Uh, ugyanakkor 2015-re nagyon boldog új évet kívánok. Remélem, hogy uh, valamit, tehát hogy ezen a területen majd valamit tudunk tenni. Naponta egy millió ember megy át valamilyen határon, és 7 millióan dolgoznak máshol. Tehát ezeknek igen nagy többsége egyébként munkavállaló. Ez azért is lehetséges, mert az európai állampolgárok szabadon mm, mozoghatnak, és mindezt munkavállalási engedély nélkül tehetik. Amennyiben megvizsgáljuk a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy 60%-kal nőtt 2005 óta a más államban dolgozóknak az aránya. A 2004-es és 2007-es bővítések után ez pedig csak 3,5%-át jelenti összességében az európai munkavállalóknak. Azután egyharmaddal csökkentek ezek a mozgások, leginkább a válságnak köszönhetően. A mobilitás a két nagy bővítés után hozzájárult az Európai Uniós 15-ök GDP-jéhez kb. 1%-kal 2004 és 2009 között. Igen sok tagállamban látjuk azt is, hogy nagyon nehéz kvalifikált munkaerőt találni, még akkor is, hogyha nagyon magas a munkanélküliségi ráta. Mégis 25 millióan vannak egyébként a munkanélküliek, ebből a fiatalok 5 millióan. A gyorsan növekedő régiók, a technológiák, az információtechnológia, a telekommunikáció, területén mutatkozók, tehát ezeket kell figyelembe venni a mobilitás szempontjából is. Ez az unió számára egyébként hatalmas lehetőség, hiszen mindazok, akik munkát keresnek, ezen az információs portálon keresztül megtalálhatják azt, hiszen ebben több ország is részt vesz, 25 nyelven elérthető, és segíti a munkahelyteremtést a munkavállalók és a munka adók között. Fontos az is, hogy olyan irányba tereljük a munkakeresőket, ahol, nehéz, ahol sok a munkahely, és ahol nehéz speciális képességekkel rendelkező személyeket találni. Ezen a portálon hatalmas számban, tehát millió számban lehet munkát találni, 700 ezer szívit adnak le havonta, és még sorolhatnám. Ennek az EURES nevű hálózatnak az egész reformját szeretné az Európai Bizottság megvalósítani, ugyanis ez a mobilitás szolgálja. Szeretnénk azt is, hogyha a magán és a közféra is együttműködne, mert így az összes munkahelyet be lehetne venni. Ezek most gyakorlatilag az összes munkahely 30-40%-át jelentik. Az Európai Parlament azt szeretné, hogyha az EURES hálózat tovább fejlődhetne, és a társadalom irányába változna. De az sem világos, hogy hogyan fog kinézni az erőviszony, a koordináció a különböző érintett felek között, és azt sem tudjuk, hogy a szociális partnereknek milyen szerepet szánunk. Ezen kívül pedig az Európai Bizottság javaslata nem, utál, nem utal Izland, Norvégia, Liechtenstein és Svájca való együttműködés tekintetében pedig ezek az EURES-ben résztvevő államok, és egyébként részt vesznek az egész hálózat működtetésében. Új felelősségi köreket fogunk megállapítani, és a nemzeti struktúrák, valamint a határon átnyúló struktúrák megfelelő humán erőforrásokkal kellene ellátni, annak érdekében, hogy ezt az új tevékenységet ki lehessen fejleszteni például a szakképzések szempontjából is. A tagállamokban működős, működő EURES hálózatok kockázatokat is rejtenek magukban, hiszen ezen szervezetek sokat tettek annak érdekében, hogy a határon programokon keresztül megvalósuljon a munkahely teremtés. Olyan projektekről van szó, amelyeket egyébként a bizottság is támogatott, tehát fel kell használni a felgyűlömet tapasztalatokat, és javítani kell az együttműködést a partnerekkel, más tagállamokban is, azzal a céllal, hogy új határon átnyúló projekteket valósítsunk meg. Ennek a reformnak egyébként lehetővé kellene tennie a munkahely teremtést és az együttműködést azon szervezetekkel, amelyek az oktatással, képzéssel, és főként az élethosszon áttartó képzéssel foglalkoznak, főként a 40 év fölöttiek képzésére gondolok, amelyeknek az a célja, hogy kompetenciákat fejleszünk az intelligens technológiához való hozzáférést is biztosítani kell. Tehát fontos az információ minden érintett fél számára. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan személyek, akiknek nincsen internetes hozzáférésük Európában, és jó lenne, hogyha őket is valahogy informálni tudnánk erről a lehetőségről. minisztérium közi együttműködéssel tovább lehetne javítani ennek a hálózatnak az eredményességét, és a jogi akadályokon is felül kell emelkedni olyan személyek esetében, akik máshol szeretnének munkát vállalni más államban. Egyébként nagyon sokan hezitálnak, amikor egy másik országban kapnak munkát, mert nem nincsen bizto, bizonyosság, nincsen információáramlás, és nem tudják ezek a személyek, hogy hogyan fogják az adójukat, illetve a társadalombiztosítási járulékaikat befizetni. Tehát az EURES-re vonatkozó rendeletre oda kell figyelni a Regi Szakbizottságnak, mert itt a fiatalok kérdését kell hangsúlyoznunk, ugyanis a fiatalok sokkal mobilisabbak, szeretnénk, hogyha a munkahelyteremtést össze lehetne hangolni a stázs programokkal, illetve a mm, szakmai továbbképzésekkel. Ezek egyébként alternatívát is jelenthetnek a hagyományos munkahely teremtésre, ugyanis ezen stázsok vagy programok végén diplomát kellene adni a fiataloknak, és ezt el kellene ismertetni az összes többi tagállamban is. Éppen úgy, ahogyan azt egyébként a hagyományos oktatási rendszerben is tesszük. Ebben a kontextusban hangsúlyoztuk azt is, hogy a fiatalokat a First Job Eureszt programba kellene bevonzani, annak érdekében, hogy máshol is tudjanak munkát vállalni a fiatalok. Ugyanis a fiatalokra mindenhol szükség van, és ezért a határon átnyúló együttműködést is javítani kell, az EURES partnerséget támogatnunk kell. Örülök tehát annak, hogy ezeket a prioritásokat találtam meg a tanácsi szövegben is. A határon átnyúló együttműködésre definíciókat kell találnunk, nemzeti, regionális és helyi szinten való mediációs szolgáltatások összehangolásában a kereseti és kínálati oldalt össze kell hangolni. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez Európa összes régiója számára előnyös, ugyanis különböző a helyi, nemzeti, regionális szintű hatóságok bevonásával lehet megvalósítani. A reform célja az eredményesség növelése, és ezért nagyobb koordinációra van, van szükség. Biztosítani kell azt, hogy az EURES tevékenységeit megfelelőképpen finanszírozzuk, és ezen keresztül az EASY program ö, valósul majd meg. Ezen keresztül szeretnénk az összes partnert bevonni a folyamatba. Szeretném, az EU jelenlegi elnökségének figyelmét is felhívni az EURES rendelet elfogadására, amelynek célja a mobilitás elősegítése. Lettország azt szeretné, hogyha legkésőbb a lett elnökség végén el lehetne foglalni ezt a rendelettervezetet, és ön is utalt az ütemtervre. Ezzel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy ez reális. A tanács csak a parlament álláspontjára vár. Az európai választások miatt alakult ki egyébként egy ilyen nagyobb rés a tanács és a parlamenti álláspontok időbeliségek között. Reméljük, hogy minél hamarabb tenni lehet valamit. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a részletes beszámolót. Három árnyék előadónk van. Hedman úr itt is van körünkben. Ali Ren úr, a másik árnyék előadónk, és Teri Renke szintén itt van a mai ülésünkön. A bizottság részéről Akesz úr van itt, a foglalkoztatási főigazgatóság részéről, nem? Vagy igen? Igen, itt van a bizottság képviselőtében ő is, de most először is az árnyékelőadóknak adom meg a szót. Hedmen úr, nincs itt? De itt van akkor. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani a véleménytervezetért a képviselő asszonynak, nagyon érdekes javaslatokat dolgozott ki az előadó a módosításokkal kapcsolatban, és úgy gondolom, ezek a módosítások jó irányba mutatnak. Különösen annak örülök, hogy a határon átnyúló partnerségekkel is foglalkozik, amelyek az európai régiók fejlesztésének szempontjából nagyon fontosak. A határon át közlekedő határmenti ingázó munkavállalók száma egyre növekszik, fontos az ő támogatásuk is nagyon sokszor olyan régiókról beszélünk itt, amelyek struktúrális problémákkal küzdenek, hátrányos helyzetűek, nagyon kevés munkahelyet tudnak felkínálni, ezért van szükség arra, hogy esetleg más országokba ingázzanak a munkavállalók. Aztán úgy említésre került a Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein, nem került említésre a bizottsági módosításban. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne itt olyan módosítókat benyújtani, amelyek kiegészítenék tehát a bizottság tervezetét ezekkel a plusz információkkal. Aztán fontos tehát a zöggenőmentes, rugalmas határon átnyúló együttműködés kihangsúlyozása. Ezzel kapcsolatban szeretnék még módosított kidolgozni, de alapvetően úgy gondolom, hogy nagyon jó kiindulási alappal szolgált a kolléganő, és már várom, hogy együtt dolgozzunk a többi árnyék előadóval. Köszönjük szépen, most pedig Renke asszony, ha szót kíván, akkor most szólhat. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet illeti az előadót az elvégzett munkáért. Úgy gondolom, hogy már nagyon sok minden elhangzott, különösképpen arra vonatkozóan, hogy az EURES portál hálózatot hogyan lehet olyan eszközként használni, amely aztán szorosabbra fűzi az európai régiók kapcsolatát, ami úgy gondolom kulcsfontosságú lehet. Már decemberben is beszéltünk erről a témáról, az én frakciómban üdvözöltük az eddig elvégzett munkát, nagyon pozitívan tekintünk erre a kiindulási alapra, amelyet benyújtott az előadó, de azt is fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban vitassuk meg még a kényes kérdéseket. A mobilitással kapcsolatban ugye számos tanulmány készült, és hát láthattuk, hogy, hogy ezzel kapcsolatban, mobilitással kapcsolatban a legnagyobb problémát a nyelvek jelentik, a különböző rendelkezések, szabályok, rendeletek esetében hasznos lenne a különböző nyelveken, és hozzáférhetők lennének, és éppen az Eurasz portál lehet nagyon hasznos a e tekintetben, megkönnyítheti a határon átívelő munkavállalást, akkor, amikor különböző nyelveken is előrhetővé teszi a rendelkezéseket, munkajánlatokat és így tovább. Itt mindenképpen tehát fontos lenne az erőfeszítések, erőfeszítések koordinálása, hogy még nagyobb segítségű szolgáson ez a portál a munkavállalók számára. Most, hogy egy új rendelet kerül kidolgozásra, fontos lenne, ha már most garantálni tudnánk azt, hogy megkezdődjön a monitorozás is, hogy lépésről lépésre nyomon tudjuk követni azt, hogy az új megközelítések közül melyek a hasznosak, hogyan tudjuk elérni azt, hogy segítsük a munkavállalókat abban, hogy éljenek a azzal a jogukkal, hogy más tagállamokban is vállalhassanak munkát. És így nyomon tudjuk követni azt, hogy milyen javításokra van még szükség, hogyan lehet jobban hasznosabbá tenni ezt a portált. És úgy gondolom, hogy hogy jól együtt tudunk majd működni, gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, és köszönöm az eddig elvégzett munkát. Köszönöm szépen, most pedig Tomasics asszony. Köszönöm szépen. Egy ideális világban a fiatalok mind csak azért mennének más tagállamba dolgozni, mert akarnak, nem pedig azért, mert erre kényszerülnek. Sajnos azonban a legtöbb tagállamban nincs elég munka a fiatalok számára. Persze nem akarjuk, hogy kárba vesszen a fiatalok képzettsége, ezért azt akarjuk, hogy mobilisak legyenek, és megragadják a munkalehetőségeket Európa szerte. Sokat tehetünk itt, de fontos, hogy egy felülről lefelé építkező megközelítést alkalmazjunk, alkalmazunk a szubszidiaritás elvét betartsuk, és a helyi megoldásokat részesítsük előnyben ott, ahol ilyenek vannak. Sok tagállam a szociális turizmusról beszél, ezért biztosítanunk kell, hogy az ő aggájaikat is feloldjuk, és hogy a fiatalok, illetve a munkakeresők valóban azért utazzanak más tagállamba, hogy ott munkát vállaljanak, ne pedig azért, hogy a biztosítási rendszerből előnyt kovácsoljanak maguknak. Köszönjük! Van Nisztár úr kért még szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én nagyon jónak tartom a tervezetet, és az EMPL szakbizottság megpróbál új lendületet adni ennek a kérdésnek. Szerintem konkrétan utalnunk kellene a kezünkben lévő eszközökre, ilyen az Interreg például. Az Interreg egyik négy prioritásának az egyike pont a munkaerőpiac és a képzés. Nagyon jó mindezt a határokon átnyúló kérdések fényében is látni. Fontos tehát, hogy újra és újra felhívjuk a figyelmet, hogy mi a szakbizottságban itt milyen eszközöket alakítottunk ki. Úgy tűnik a tagállamok újra és újra előveszik a mobilitás témát, és úgy tűnik, vagy legalábbis saját nyilatkozataik szerint meg élni akarnak a mobilitás adta lehetőségekkel, de a gyakorlat azért más mutat. Szerintem fontos kicsit felrázni a tagállamokat, felhívni a figyelmüket a mobilitás fontosságára, és arra, hogy milyen programok, milyen eszközök léteznek, amelyekkel megkönnyíthető a határokon átnyúló munkavállalás. Fontos tehát, hogy az embereket rábírjuk arra, hogy legyenek bátrak, merjenek tovább fejlődni, és szerintem a tagállamokat is biztatnunk kell mindenre. Köszönöm. Köszönjük most pedig Zeller úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hálás vagyok, hogy koordinátorom Lambert Van Nistelrooy még egyszer felhívta figyelmet azokra az eszközökre, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és amelyekről már döntöttünk is ugye korábban. Hálás vagyok a jelentéstevőnek azért, hogy ilyen nagy mértékben előtérbe helyezte a határokon átnyúló együttműködést, hiszen ez kellene, hogy legyen az európai szellemes, szellemiség lényege, nevezetesen, hogy határokon átévelően együttműködünk egymással. Amikor a szubszidiaritásról beszélünk, akkor itt is még sokat teendő, úgy gondolom. Miért mondom ezt? Nos, van egy nagyon szép rendelet, amely a határokon átnyúló együttműködést és a területi együttműködést hivatott megkönnyíteni az európai régióknak. Ez a területi együttműködésre vonatkozó szabályozás. Ezzel az európai régiók első ízben kaptak olyan jogi eszközöket, amelyekkel saját felelősségi körükben vállalkozásokat építhetnek fel, és határokon átnyúlóan közösen láthatnak el bizonyos feladatokat. Mivel ennek az eszköznek az előző ciklusban én voltam a jelentéstevője, tudom, hogy a határmenti régiók számára milyen fontos ez az eszköz. Tudom viszont azt is, hogy mindenek előtt a fővárosokban és a nemzeti kormányok részéről nagyon nagy volt az ellenállás, hiszen nem akarták, hogy a régiók önállóan, önállóbban cselekedhessenek. Fontos, hogy mi regionális szakbizottságként ezt figyelembe vegyük munkánk során, hiszen sokszor fordul elő az, hogyha két határmenti régió közösen akar egy feladatot elvégezni, legyen szó a szolgáltatások területéről, a közös hulladékgazdálkodással például, vagy az egészségügy területén, akkor, és erről szól a jelentés is, illetve a véleménytervezet is, különböző jogi rendszereket érint egy-egy kérdés. Ilyenkor mindegyik tagállam a saját jogi keretére hivatkozik, annak akar előnyt szerezni, de hát a régiók önmaguk dönthetik el, hogy mely jogrendszer alapján, illetve milyen alapokra építkezve kívánnak egy-egy közös feladatot ellátni. Szerintem ahol csak lehetséges és ahol csak szükséges, ezt hangsúlyoznunk kell. És olyankor is, amikor munkaerőpiaci politikáról van szó, határokon átnyúló kontextusban, illetve a munkavállalók mobilitásának megkönnyítéséről, akkor ezt az eszközt meg kell említenünk. Én módosítókat fogok ezzel kapcsolatosan benyújtani, és így próbálom orvosolni ezt a hiányosságot. Köszönöm. Köszönjük, Polcsek úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Egy eh, Zell, eh, kollégához hasonló, kollégáihoz hasonló kérdést szeretnék feltenni. Úgy látom én is, hogy a régiók között, valamint a központok, tehát a fővárosok között egyfajta ellentét feszül. Mivel jelen van az Európai Bizottság képviselője, szeretnék egy kérdést feltenni az EURES általános célkitűzéseiről. Nagyra értékelem a kolléganőnk véleménytervezetét, nagyon összetettnek tartom azt, de szeretném megkérdezni az Európai Bizottság képviselőjét, hogy a bizottság tervezete szerint az EURES ugye a szabad munkahelyek 30-40%-át fedi majd le a jövőben. A reform célja továbbá az is, hogy az EURES abszolút százalékos arányát növelje meg az összes szabad munkahelyre vonatkozóan. De mi itt a konkrét százalékos célkitűzés, százalékos arány? Köszönöm szépen! Thank you, uh, Madam Press. Köszönöm szépen. Én egy olyan kérdéssel kívánok foglalkozni, amely ezzel a kiváló jelentéssel foglalkozik. Jó néhány módosítási tervezet is kapcsolódik ehhez, és nagyon jól struktúrált az egész munka. Ön is minden bizonyal tudja, hogy a svájci népszavazás után Svájc helyzete egy kicsit máshogy néz ki, mint a többi országé. Azt hiszem, hogy a módosításokban, vagy legalábbis valahol ezt azért említeni kellene, újra kellene szervezni a munkát Svéd, Svájccal, ami a mobilitást, a munkavállalók mobilitását illeti. Tehát itt elő kellene mozdítani a tárgyalásokat, hiszen egyébként Svájc esetében a mobilitás fontos kérdés, és nagyon sok munkavállaló vállal munkát ebben az országban. Úgy gondolom, hogy ezt a témát külön kellene kezelni. Egyébként esetleg azt is meg kellene fontolnunk, hogy egy módosítást terjesztünk be ennek érdekében. Másodszorban pedig el kell mondani azt is, hogy bizonyos tagállamok és régiók között konfliktusforrások is lehetnek, ez pedig egy olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell. Regionális kompetenciáról van szó, ugyanis a munkavállalók nagy része nagyjából limitált helyszínekre látogatnak el. Aztán persze vannak olyan személyek is, akik sokkal messzebb mennek munkát keresni, de alapvetően az a releváns, amikor a közelben keresnek munkát. Tehát ezért lenne fontos az, hogy próbáljuk meg a határon átnyúló mobilitást serkenteni. Köszönöm. Vannak -e esetleg Más kollégák, akik hozzá kívánnak szólni? Úgy látom nem. Becsula asszony esetleg válaszolni kíván? Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehetne mindezt Norvégia példájára megalkotni, hiszen több mint százezer francia megy át Svájcban munkát keresni, és ez fordítva is igaz. Tehát ez valóban fontos a Svájc problémájára felhívni a figyelmet. Én remélem, hogy minél hamarabb alá lehet írni majd ezt a megállapodást Svájccal, és remélem, hogy a bizottság képviselője is tud erről további felvilágosításokkal szolgálni. Köszönöm az összes megjegyzést, és remélem, hogy ezek majd módosítások formájába is megérkeznek, és Reméljük, hogy a parlament álláspontja a munkavállalók érdekeit fogja tükrözni. Very much. Uh, just... Köszönjük szépen. Emlékeztetőül mondom, január 30-a péntek a módosítások benyújtásának határideje. Hogyha tehát a határidő január 30-a, akkor a véleménytervezetről februári ülésünkön tudunk majd szavazni, és így tartani tudjuk az ütemtervet a dokument elfogadására vonatkozólag a továbbiakban. Köszönöm mindenkinek! A következő napi rendi pontunk következik, ez pedig a koordinátorok ülése. Zárt ajtók mögött tartjuk ezt az ülést nagyon korán végeztünk az eddigi napi rendi pontokkal ma, úgyhogy szeretném megkérni a koordinátorokat, hogy maradjanak az ülésteremben,